Allora, la seduta è aperta. Megnyitom az ülést. Allora, il primo punto all'ordine del a napi rendünk első pontja az Európai Tanács október 17-19-i ülésének következtetései, az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai. Mielőtt megnyitám a vitát, tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy a spontán felszállások és a kék kártya felszólalás vonatkozásában regisztrálni kell elektronikus úton, csak akkor lehet hozzászólni. Tehát erre szerettem volna felhívni a figyelmet, kérem regisztráljanak, a spontán felszállásokhoz ne várják meg a vita végét. Már is megadom a szót a tanács elnökének, Donald Tusknak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Dávid. President Sassoli elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy utolsó Európa Tanácsbeli jelentésemet elmondjam önöknek. Három kérdésre szeretnék központosítani először. Az Európai Tanács elítélte a török egyoldalú katonai akciót Szíria északi területén. Senkit sem vakít el az úgynevezett tűzszünet. A katonai lépésekkel végleges leolt, leállítása, az erők visszavonása és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása, amit követelünk. Minden más dolog elfogadhatatlan emberi szenvedést jelent, az, a Dás győzelmét, és az európai biztonság rendkívüli veszélyeztetését. Az Európai Tanács megem, megerősítette, hogy Ciprussal teljes mértékben szolidáris, ahova a part mentén illegális török beáramlások vannak a Brexit-tel kapcsolatban. Az Európai Tanács azt az EU tárgyalója és Johnson miniszterelnök közötti tárgyalásokat üdvözölte az előző kormányjal való megállapodásból sok minden átjött. A változások azonban az ír és északír jegyzőkönyv, amit általában backstopnak szoktunk nevezni. Johnson miniszterelnök elfogadta, hogy a vámellenőrzések az északír belépési pontoknál lehetővé teszik azt, hogy Írország és Észak-Írország között legyen um, vámellenőrzés, és ezzel a belső piac integritását megőriztük. Ez azonban az Európai Unió számára elfogadhatatlan. Egyrészt Írország támogatását e, Írország ezt támogatta, másodszorban a bizottság ezt támogatta, harmadrészt pedig minden tárgyalási célunkat ezzel el tudtuk volna érni, és el, végül pedig elkerülnénk a kaotikus Brexitet. A tanács véglegesítette a szükséges lépéseket, a jogi szöveg pedig önök előtt van. Az Európai Parlamentnek ebben szerepe van, mégpedig fontos szerepe. Összetett a helyzet a brit hétvégi eseményeket követően, és a, az 50-es eljárás meghosszabbításának kérelmét követően. A következő napokban fogunk erről dönteni. Nyilvánvaló, hogy a konzultáció eredménye jelentős mértékben attól függ, hogy a brit parlament hogyan dönt. Vagy nem, vagy dönt, vagy nem dönt. Minden forgatókönyvre fel kell készüljünk. Egy dolog azonban legyen világos. Ahogy mondtam, a miniszterelnök eh, Boris Johnson szombaton ahogy neki mondtam, a megállapodás nélküli Brexit soha nem lehet a mi döntésünk. Ezt nem támogatjuk. Végül pedig a vezetők a bővítésről is folytattak egy komoly vitát. A bizottság világos ajánlásai mentén a tagállamok döntő többsége meg akarta nyitni Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalásokat. Ennek ellenére nem nem tudtunk a szükséges egyhangú döntést meghozni. Véleményem szerint ez hiba, és ezt el is mondtam. A szokásosnál pedig kicsit egyértelműbb voltam. Remélem, hogy a vezetők most a megfelelő következtetéseket vonják le akkor, amikor a zágrábi májusi csúcs találkozót, követő, e, csúcs találkozót megelőzően újra dönteni fognak. Von der Leyen választott elnökasszony az Európai Unió jövőjéről tárgyalt, a stratégiai menetrendjéről, az Európai Unió költségvetéséről, és a következő bizottság prioritásairól. Eltökéltek vagyunk abban, hogy az Európai Unió továbbra is az éghajlat krízis ellen fellépjen. A társadalmilag igazságos zöld társadalomra való áttérés nem csak hogy szükséges, hanem lehetőség is arra, hogy javítsuk a környezetet, igazságos formában. Mivel Jean-Claude Junckerrel utoljára vagyok önök előtt, szeretném kifejezni nagyra értékelésemet az ő munkája és személye iránt. Nagyon nehéz öt év van mögöttünk az EU-ban, az együttműködésünk azonban mindig jó hiszemben történt. Különböző perspektívák néha politikai véleménykülönbséget jelentettek, de habozás nélkül állítom, hogy Jean-Claude mindig elkötelezetten Európa párti, és jól szolgálta Európát. Megtiszteltetés, hogy barátomnak hívhatlak. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek és a jó együttműködés öt évéért. Ez nem jelenti azt, hogy mindig egyetértettünk, épp ellenkezőleg. De mindig tiszteletben tartottam önöket, tudván, hogy azonos a célunk. Meg akarjuk védeni az Uniót és Európát. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente Tusk. E köszönöm, Tusk elnök úr. Most pedig a bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr. Mille grazie, signor President. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Európa Tanács elnök úr, kedves kollégák! A múlt héten nagy hatással volt rám érzelmileg, amikor az utolsó tanácsi ülésen barátommal, Donáldal vettem részt. A 147. ülésről volt szó a politikai karrierem során, ma pedig 150. alkalommal szólok önökhöz itt a plenárison. Az európai demokrácia motorja központja szívében. Nagyon sokszor kellett megvitatnom önökkel az Egyesült Királyság távozását, és nagyon szomorú, hogy a Brexit-tel kell foglalkoznunk. Nagyon sokat küzdöttem ugyanis azért, hogy ez az unió mit tegyen, hogy jobb legyen az állampolgárai számára. De rengeteg idő és energia veszett kárba ezzel. A megállapodás tárgyalása, újra tárgyalása az Egyesült Királysággal, hogy tiszteletbe tartsuk ö, távozási szándékát, egy új megállapodást teremtett. Jogbiztonságot teremt, hogy megfelelő módon távozhasson az Egyesült Királyság az EU-ból. Nagyon sok munka árán sikerült ezt elérni. Johnson urat ugyanúgy hallgatta meg, mint mély miniszterelnök asszonyt, és Michel Barnier-val együtt 24 órán keresztül fáradhatatlanul dolgoztak. Az Egyesült Királyság kormányával való megállapodás ennek a parlamentnek minden kívánságát tartalmazza. Mindig is sajnálni fogom az Egyesült Királyság döntését, hogy ki akar lépni ebből az unióból. De legalább szembenézhetünk egymással, és elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez annak rendje és módja szerint történjen. Ugyanebben a szellemben tettünk meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Uniót felkészítsük arra, ami a csatorna másik partján történhet és szorosan követtük az eseményeket a Westminsterben is. Azonban lehetetlen, hogy ezt a megállapodást ez a parlament ratifikálja, mielőtt ez a Westminsterben megtörténne. Először Londonban kell lépni, csak utána lehet Brüsszelben vagy Strasbourgban bármit tenni. Elnök úr, részletekbe menően foglalkoztunk a következő 7 éves pénzügyi kerettel. Itt az Európai Tanácson. Szeretném még egyszer megismételni, hogy az a véleményem, hogy lejár az idő. Ugyanis a tanácsban egyességre kell jutni, és nem haladunk, hogyha továbbra is időt vesztegetünk, akkor bizony pénzügyi nehézségek alakulhatnak ki az új keret első két évében. Ami azonban fontos, hogy a tagállamok és a, persze a többi szereplő is tisztában legyen azzal, hogy milyen pénzügyi keret él a következő hét évre az új Erasmus hallgatók, a kutatók és sok mindenki más érintett ebben. Egyszerűen nincs jogunk ahhoz, hogy ezeket a fontos partnereket az európai projekt értelmében megsértsük és kijátszuk, csak azért, mert nem tudunk mi lépni egy dolgot világosan ki kell jelenteni. A bizottság által javasolt költségvetési volumen az a, az a minimum. Az a minimum. És azok a javaslatok, amelyek most az asztalon vannak, a legújabb javaslatok is a finn tanácsi elnökség részéről, ez nem elfogadható Európát, Európa jövőjét nem lehet a GDP 1%-ával létrehozni és alakítani. Erre egyszerűen nincs lehetőség. Tisztelt elnök úr, beszéltünk a bővítésről is. Nagyon csalódott vagyok. A döntés, illetve a döntés hiányát illetően Észak-Macedónia és Albánia várták, hogy megkezdjük velük a tárgyalásokat, hiszen nagy erőfeszítéseket tettek. Súlyos hiba, hogy nem kezdjük el a tárgyalásokat ezzel a két országgal. Súlyos hiba, ugyanis két olyan országot sújt, amelyek erre nagyon készültek, és olyan benyomást kelt az Európai Unió, hogy a, nem tartja tiszteletbe az ígéreteit, és ha mi ezt nem tartjuk tiszteletbe, senki más sem fogja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Juncker elnök úr, most a frakciók elnökei következnek, Weber úr az első parancsoljon. Mindenek előtt Donald Tusknak szeretnék köszönetet mondani az öt éves munkáért, amit a közös házunk európai érdekében folytatott a nehéz európai tanácsot egyben tartotta, hozzájárult ahhoz, hogy ezen a szinten is, nehéz szinten is sikerült haladást elérni, és felhívtad a figyelmet arra, hogy egy közös gondolat mögött állunk valamennyien. Azt hiszem megállapíthatjuk, hogy itt a parlamentben könnyen megvédeni ezt a közös gondolatot, mint a te testületedben az Európai Tanácsban. Köszönöm a munkádat, az egész néppárti frakció nevében szeretném ezt megtenni. Kedves kollégák, a legutóbbi Európai Tanács Törökország ügyében meghozta azokat a döntéseket, amelyeket mi szerettünk volna. A nemzetközi jogot sértően beavatkoztak Szíriában, bevonultak oda. A kurdok a partnereink voltak az iszlám elleni harcban, iszlám állam elleni harcban. Több ezer kurd halt meg, IS harcosokat ők helyeztek el, több, több ezret megint csak az ottani táborokban, akik most kiszabadultak, vagy nem. Sajnos, hogy nem sikerült ebben az esetben lépni. Törökország fellépésének listája hosszú, illegális fellépés, Cipruson fenyegetések, a fenyegetések a menekültekkel, most pedig Szíria a nemzetközi jogot sértő bevonulás. Megint csak felvetődik a kérdés, hol, hol van Európa egyértelmű üzenete, jelzése, hogy mi ezt elítéljük egyértelműen megint csak ugye beszélünk, hogy érintettek vagyunk, hogy meg vagyunk döbbenve ilyeneket mondunk, a tanácson is ezt mondták, de ez nem elegendő. Lehetőség lenne természetesen. Mi úgy gondoljuk néppártnál, hogy amíg Törökország ennyire agresszív, addig beszélnünk a következményekről is, akár gazdasági következményekről is. Nem lehet, hogy Törökország folyamatosan a Vámunióból, az európai egységes piacra való belépésből profitál, másrészt pedig ilyen agresszívan viselkedik. A második fontos dolog az a több éves pénzügyi keret, megint csak a pénzkérdésekről kell beszélnünk. A finn javaslat egy provokáció az Európai Parlament számára. Jean-Claude Juncker már elmondta, nem elegendő ez arra, hogy a jövő témáira reagáljunk. És az Európai Parlament itt azért szerepet kell, hogy játszon a több éves pénzügyi keretben. A tanács ne kockáztassa, hogy a jövőre vonatkozó javaslatok elbukjanak az Európai Parlamentben. Ezért arra szólítok fel, hogy az Európai Uniót tájszerűen lássuk el pénzügyileg, új feladatokhoz új pénzeket is kell hozzárendelni. Másrészt pedig a 2020-as költségvetés, amiről ugye néhány napon belül döntés kell, hogy szülessen, és nem lehet, hogy a fiatalok az Erasmus a kutatás esetében csökkentsük. Mi a néppárt részéről nem fogunk hozzájárulni semmiféle csökkentéshez. Aztán pedig van egy történelmi hiba, amit a tanács elmúlt héten elkövetett. Észak-Macedónia, Albánia nem kapta meg a csatlakozási perspektívát, amit vártak volna. Ugye mit csinálunk? Stabilitást exportálunk Balkánra, vagy instabilitást importálunk a Balkánról Európába? Ez a kérdés. És ilyen értelemben egy súlyos hibát követett el az Európai Tanács ebben a történelmi kérdésben. Sokat vártunk ezektől az országoktól. Észak-Macedónia esetében még az ország nevét is meg kellett változtatni, hogy rendelkezek a csatlakozás lehetőségével. Igyekeztek, mindent elkövettek, és az orruk előtt becsapjuk az ajtót. Ez egy súlyos hitelességi, szavahihetőségi hiba volt, és az állam és kormányfők hibája, ez az ő felelősségük. Kedves kollégák, igen, csak támogatom, hogy ellenőrizzük a struktúrákat, hogy megnézzük, hogy a bővítési folyamatot másképp menedzseljük a jövőben, főleg Párizsból. Én is ezt mondom, de elmondtuk ezt időben, korábban az albánoknak, meg az észak-macedónoknak? Nem, nem mondtuk el nekik. Éppen ezért nem szabad a témákat összekeverni, hogyha ezek nem függenek ténylegesen össze kedves kollégák, még egy pártpolitikai aspektusról szeretnék beszélni. A néppárti képviselők az Európai Tanácsban egyhangúan Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási perspektíváját támogatták. Két Renew képviselő Emmanuel Macron és Rutte miniszterelnök volt az, akik ellen, ellenezték ezt. Én azt mondom, hogy pártokként álljunk össze, és kínáljunk perspektívát ezeknek az országoknak. Kedves kollégák, egy utolsó szó a Brexitről. Erről hát azt mondjuk, hogy várjunk, és szürcsöljük némi kávét, és várjuk meg, hogy a következő órákban mi történik. Teát, inkább teát, jó? Elnézést. Inkább az európai perspektívából beszéltem először, tehát Hát úgy hallottam, hogy kompromisszum született Johnson és Jean-Claude Junckernek, sikerült megállapodni a kompromisszumban. Nincs kemény határ, nincs backstop sem, tehát úgy tűnik, hogy ez egy jó kompromisszum az eljárás a alsóházban van, illetve a lordok házában is döntést kell hoznia majd Londonban, és megnézzük az eredményt, milyen elfogadják a módosításokat, vagy nem. Tehát London kezében vagyunk, várunk Londonra. Az Európai Parlament számára pedig ugyanolyan jogaink vannak, hogy megfelelően értékeljük a szöveget, amit megkaptunk, nem kell kapkodnunk, semmi ok ennek és ugyanolyan jogaink vannak, hogy a szintünkön ezt megvitassak, akár a plenárison is, és akkor a frakciókon belül is, vagy a, és meg, esélyünk van arra, hogy megfelelő döntést hozzunk. Az Európai Parlament lesz, hogy úgy mondjam, az utolsó intézmény lesz, amely értékeli ezt a kérdést, és nem egy technikai dologról van csak szó, hanem tartalmi értékelést is végzünk. Tehát minden esetre köszönjük szépen a lehetőséget, hogy egyáltalán jutottuk ide. A Brexit egy negatív történet, de mégiscsak van egy esély arra, hogy a barátság Európa és Nagy-Britannia között megmaradjon, és a jövőben közösen fejlődjünk. Köszönöm szépen. Presidente Weber. Köszönöm szépen, Weber elnök úr. Garcia Pérez elnök úr, parancsolja. Asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr Tusk úr, szeretném én is megragadni a lehetőséget arra, hogy a frakcióm nevében köszönetet mondjak. Biztos nagyon sokszor volt olyan pillanat, amikor különböző véleménye volt a tanácsnak és a parlamentnek, mégis úgy gondolom, hogy helyén való elmondanom, milyen nagyra értékeljük önt és azt, hogy közös célokért dolgoztunk, és ezt a továbbiakban is tesszük. Hölgyeim és uraim, a csúcs rendkívül fontos volt, egyrészt a Brexit miatt, másrészt amiatt, mert lassan véget ér a mandátum, és még mindig nincs költségvetés. A Brexit nagyon nehéz időszak, mindig is azt szerettük volna a házban, hogyha marad az Egyesült Királyság, ebben ezért minden lépés fontos. Ez vonatkozik arra a lépésre is, hogy a brit parlament milyen irányba megy, és hogy ne engedjük a no deal, a megállapodás nélküli Brexitet. Csak ha tudjuk majd, hogy a brit parlament milyen döntést hoz, csak akkor tudja a mi parlamentünk, az Európai Parlament felelősség teljesen további lépéseket tenni. Barnier úrnak és munkatársainak köszönöm a tárgyalásban tanúsított munkát, az egység valóban erőt ad. A tárgyalások során sikerült megőriznünk az egységet és eh, hasonló egységben kell most eh, a következő öt évben is együtt men haladnunk. A szavakról a tettek mezeire kell lépnünk. Egy új Európát ígértek nekünk, jogállamiságot, amit erősebb meg kell védeni, a szociális társadalmi jogok és a nagyobb átláthatóság, amire szükség van. Szeretnénk, hogyha az Európai Tanács nagyobb eh, erővel mutatná az irányt az előttünk álló kihívások legyőzésében. 2050-ig zöld Európát akarunk. A cél még mindig nem minden kormányfő számára egyaránt fontos, nem mindenki támogatja egyaránt. Sikerült azonban az új Green Deal-t a bizottság számára elfogadtatni, de akkor lesz csak igazából prioritás, hogyha minden rendelkezésre álló erőt, forrást fel tudunk használni, a családokat, kisvállalatokat is magunkkal tudjuk venni, nem pedig ővelük fizetetjük meg mindennek a számláját, az árát. Ehhez azonban igen ambíciózus pénzügyi keretre van szükség. Az Európai Parlament 2018-ba novemberében már meghatározta a céljait, és azóta várunk a tanácsra. Az álláspontunk határozott, e, emellett kitartunk, csak olyan költségvetést fogadunk el, amely az unió célkitűzéseinek megfelel, hogy ne legyen olyan alapvető szakpolitikai terület, amiben csökkenteni kell, mint a halászat, kohézió, mezőgazdaság. Szükség van megfelelő forrásokra ahhoz, hogy a különböző kihívásoknak megfeleljünk, migráció, külpolitika és védelmi politika. Az állampolgárainkat meg kell tudjuk védeni. Szeretnénk továbbá, hogyha a munkanélküli biztosítás is bevezetésre kerülne, és az ifjúsági munkanélküliség ellen határozott lépések születnének. Ambiciózus Európa ez, ezért az 1,3%-ot nem tudjuk elfogadni. a GDP 1,3%-os plusz növelésének befizetését. A ezzel nem lehet a programot megvalósítani. Hogyha a szomszédoktól reformokat követelünk, és utána becsukjuk előttük az ajtót, az nem az az eljárás, amit elvárhatunk. Nem lett volna szabad Albániával és Észak-Macedóniával ezt tenni. Az egész eljárásnak az Európai Unió célkitűzései szerint kell, hogy folytatódjon nem csak a Balkán régió stabilitását, hanem a, az egész Európai Unió biztonságát szolgáljuk ezzel. Támogatjuk azt, hogy a Törökország katonai akcióit elítéljük, és sajnáljuk, hogy nincsenek konkrét intézkedések. Ciprust, Ciprussal szolidárisak vagyunk, nem fogjuk megengedni, hogy Törökország továbbra is illeg, illegális illegális tevékenységet folytasson az ország gazdasága ellen. Alapvetően fontos, hogy parlamentünk a kihívásoknak meg tudjon felelni. Nagy felelősséget. Köszönöm szépen. Csoros úr, Köszönöm, tisztelt elnök úr! Először is, Donald, mandátumod vége fele jársz, és nekem is a bizottság, a tanács, és most pedig a parlamenttel együtt el szeretném mondani, mindig nagyon nagyra értékeltem értékeidet, hogy hogyan értékeled Európát, és hogy hozzájárultál az európai egységhez, hiszen te voltál az első olyan elnöke a tanácsnak, aki kelet-európai országból származik. Úgyhogy köszönöm erőfeszítéseidet Európáért. Ami a tanácsi következtetéseket illeti, Brexit. Most már kezdünk hozzászokni ehhez, most már látjuk a fényt az alagút végén, és brit barátaink nagyon sok elképzelésről tesznek tanúbizonyságot, hogy váratnak a végső döntésre. Mindig is kritizálták kollégáink Nagy-Britániából az európai intézményeket, és hogy mennyi ideig tartanak a döntések, de hát ha ez jó ügyet szolgál, annál jobb. Ami a parlamentet illeti, örülünk annak, hogy most már megszületett a megállapodás, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani Michel Bárnyének nak és kollégáinak a végzett munkáért. Alapvetően fontos számunkra, hogy az Egyesült Királyság megállapodással távozzon, most arra várunk, hogy a brit parlament is elvégezze a házi feladatát, és be is fejezze, és egyértelműen mi itt az Európai Parlamentben nem hozhatunk döntést, mielőtt végleges döntés, ratifikáció nem születik a megállapodás kérdésében a brit parlamentben. Mi felelősségünknek megfelelően jártunk el, de ahogy Manfred is elmondta, nem az Európai Parlamentnek kell igyekeznie a munkáját elvégeznie, ilyet kétségtelenül erre nem kerül sor ezen a héten. Ami a többi kérdést illeti a tanácsülésen, a költségvetés és a bővítés témájában szeretnék hozzászólni. Ami a költségvetést illeti, frakciónk az Európai Parlamenti állásfoglalás fogalmazásában vett részt, amely egyértelműen olyan Európát szeretne, amely értelmezhető a költségvetés tükrében. A parlament felvállalja a felelősségi köreit, nem csak azért, hogy előteljes költségvetés szülessen, hanem azért is, hogy ne csak számokon épüljön fel Európa, hanem az ambíciókon is. A költségvetés nem lehet a tagállamok közötti megosztás csupán, komolyan kell foglalkozunk a saját források kérdésével, és rá kell mutatnunk arra, hogy Európa tényleg képes európai költségvetés létrehozására. Ami a bővítést illeti mint román állampolgár, egy olyan ország állampolgára, amely élvezi előnyeit a bővítésnek. El szeretném mondani, hogy szeretném, hogyha az európai ö, politikák, szakpolitikák egyik legfontosabb pontja maradna. Mert nem tudjuk elképzelni azt, hogy Európa a jövőben nem maradjon nyitott a szomszédok számára, és főleg olyan országok számára, akik már az Európai Unió tagállamai. Tehát amíg nyitva marad az ajtó, addig Európa továbbra is a demokratikus reformok rendkívüli motorja lesz. Nem kérhetjük másoktól a reformok végrehajtását, anélkül, hogy egyértelmű európai perspektívával is ellátnánk őket egyetértek azzal, hogy el kell mélyíteni a jelenlegi európai projektet, megreformálni az európai intézményeket, és ezért szeretnénk az európai jövőről szóló konferenciát mindenképpen támogatni. A bővítési folyamat nélkül azonban ez nem képzelhető el, tehát ajtónkat tárva kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lambert elnök úr, parancsoljon a szó. Kedves, Kedves kollégák! déjavű érzésem támadt. Igen, még a britek is francia szót használnak arra. Ugye mi, mi jártunk itt 2018 novemberében, volt Európai Tanács, ünnepeltük a megállapodást az akkori miniszterelnökkel, és tudjuk, hogy mi történt a brit parlamentben, egyszerűen elbukott a megállapodás, ugyanoda jutottunk vissza. Természetesen a megállapodásnak van egy újabb változatával, de az alsóházban, a felsőházban, Londonban kell dönteniük, vagy, és el kell dönteniük, hogy vagy ratifikálják, és nem arról van szó, hogy egyet kell érteniük mindenben, de akkor az Európai Parlament is elvégezheti a munkáját természetesen. Tanács akkor nem tudom elképzelni, hogy a tanács ne tenné lehetővé a mi parlamentünknek, hogy időt szálljunk arra, hogy elvégezzük a ratifikációt. Az állam és fők. mindig is nagyra becsülték a parlamentet. Persze időnként vannak surlódások, de tudom, hogy egy kölcsönös respektus, tisztelet fennáll azért az intézményeink között. De természetesen az is lehet, hogy a brit parlament elutasítja a ratifikációt ebben az esetben is. És egy dolgot szeretnék erre mondani. Hogyha nem akarjuk, vagy nem tudjuk ezt elvégezni, kedves kollégák, brit kollégák, akkor van ezt a megállapodást, vagy egy a korábbi mélyféle megállapodást is, igen, bízzák egy népszavazásra, és a nép majd dönt ebben az esetben, ha ők a parlament nem tud dönteni, nem tudja elfogadni ezt. És ez az egyetlen biztos útja annak, hogy valahogy döntés szülessen, mert tudjuk, hogy más módon csak a britek döntenek. Mi a brit döntést elfogadjuk, igenis, eldönthetik azt is, hogy maradjanak, azt szeretnénk, de hogyha a megállapodást a többség elfogadja, akkor baráti módon elválunk egymástól. Néhány szót szeretnék szólni a bővítésről is. Számunkra egyértelmű, hogy a Nyugat-Balkánnak integrálódnia kell az Európai Unióba. Azt hiszem senkinek sem érdeke, semmilyen állampolgárnak ezen országokban, sem az Európai Uniók állampolgárának, hogy ezeket az országokat limbóba hagyjuk, pedig tudjuk, hogy mik a legjobb módszerek ahhoz, hogy kilépjenek a demokráciából, illetve az, a jogállamiságból. Úgyhogy számunkra ez vitathatatlan kérdés. A tanács által hozott döntés, és örülök, Tusk úr és Juncker úr is kimondta ezt, gyakorlatilag kötelezettségeink elutasítása, nem tiszteletbe tartása mert Észak-Macedóniával és Albániával való tárgyalások nem megkezdése súlyos hiba, súlyos hiba az Európai Tanács részéről, ahol szinte, ahol nagyon jól tudjuk, hogy egy, szó, egyhangú többségre van szükség. De Manfred Weber is elmondta már, tulajdonképpen főleg két államfőről és kormányról van szó, akik úgy döntöttek, hogy blokkolják mindezt. Hangsúlyoznám azt, hogy itt arról volt szó, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat, nem az, hogy lezárjuk, úgyhogy mindenki, aki arról érvel, hogy először mélyíteni kell az uniót, ez hibás, mert ezek a tárgyalások sokáig fognak tartani, és minden időt, amire szükség van, erre fogunk szánni, hogy politikai sikon is elmélyítsük. És aztán emlékezzenek vissza, amikor Emmanuel Macron-t megválasztották, ő üdvözöltük azt a nagy európait, aki aztán talán idővel nem olyan nagynak és nem annyira európainak bizonyult, mint amilyennek gondoltuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bájárnök úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Törökország elfoglalt a, a helyét a, a tanácsi vitákban, és főleg 45 éve már megszállta Ciprust, egy tagállamot, akit egyáltalán nem védenek az állandó agresszióval szemben Törökország részéről hiszen a ciprusi vizeket is használják. Törökország néhány hete katonai lépett fel illegális módon minden egyes nemzetközi joggal szemben Szíria északi részén. Természetesen ez így megerősítette a dzsihadista csoportokat is, legyen az a Daesh vagy az al nostra részéről. Ami pedig az Európai Uniót illeti, 5,6 milliárd eurót jelentett. Törökország nem megfelelően kezeli a migráns hullámot, Erdogán állandóan azzal fenyegeti az európai országokat, hogy beengedi ezt a hullámot ide. 9 milliárd eurót költöttünk már a csatlakozások előtti tárgyalásokra. Most pedig független, felfüggesztésről van szó ideiglenesen ezen folyamatok vonatkozásában viszont ezt véglegesen kellene tenni, mert sem történelmileg, sem kultúrai szempontjából, sem földrajzi szempontból nem védi azokat az érdekeket, amelyeket mi képviselünk itt az európai nemzetek szintjén. A vita a tanácson belül nyilvánvalóan a több éves pénzügyi keretről is szólt. Beszéltünk a saját forrásokról is, illetve a megoldásokról, az adókról, a benzinadóról és egyéb adókról. Nagyon súlyosak ezek a fiskális megoldások, és persze mindig az a kifogás, hogy a környezetnek van erre szüksége. Tehát mi a helyzet? Ami a vámok csökkentése azt jelenti, hogy egyre több a szabadkereskedelmi megállapodás olyan országokkal világszerte, akik egyáltalán nem tanulnak tiszteletbe semmiféle környezetvédelmi szempontot. Ez súlyosbítja az európai vállalatok és cégek versenyképességét, illetve állampolgártársaink vásárlóerejét is csökkenti. Nos, mindig többet kell fizetni azért, hogy kevesebbet érjünk el. Franciaország körülbelül 100 milliárd eurót költött az elmúlt 20 év alatt, a kap pedig a közös agrárpolitika csak egyre rosszabb helyzetet teremtett a, a gazdák számára, hiszen minden második gazda egy, két naponta öngyilkosságot követel nem mindig a lehető legmesszebb akarunk menni, illetve a szabadkereskedelem terén, amely globalizálódott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Orden képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Az EU-t jó ö, akaratra és rugalmasságra ö, szólítottuk fel a Brexit vonatkozásában. Láttuk, hogy mi történt a tárgyalások során és az Európai Tanács során. Ö, Michel Barnier-nak, Donald Tusknak, Jean-Claude Junckernek köszönet, hogy megváltozott a légkör. Nagyon remélem, hogy majd idővel megfelelően elgondolkodnak azon, hogy a britek miért döntöttek úgy, hogy kilépnek az Európai Unióból. Nagyon remélem, hogy 2020. decembere előtt lesznek technikai jellegű és elfogadható megállapodások és alternatívák, ami az a vám ellenőrzéseket illeti. Hölgyeim és uraim, most már a tanácson belül megszületett a megállapodás, és tovább akarunk lépni. Szeretnénk, hogyha ez a ház is jóvá hagyná ezt, és felgyorsulhatnánk. Mert október 31-e nem a brit kormány döntése volt, hanem az Európai Tanácsé, még áprilisban. Úgyhogy nem akarunk hosszabbítást. Vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy hogyan reagál erre a brit parlament. Én azt mondanám, hogy a mi feladatunk más nem szabad másra gondolnunk, és biztos vagyok benne, hogy még Verhofstadt úr sem tartozik azok közé, akik nem föltétlenül ezt támogatják. Mindenesetre az alsóház elé kerül a döntés ma, és hogyha sikerrel járunk, akkor azt a jelzést kapjuk, amit várunk nem a mi feladatunk, hogy csatlakozzunk azokhoz, akik nem támogatják mindezt. Ezen felül kell kerekedni, politikai alternatívákat találni, és megmutatni azt, hogy az Európai Parlament tud dönteni, amikor szükség van rá. És az EU-nak nem szabad még egy hibát elkövetni, ami a sorrendet illeti. Legyen meg a Brexit, ne késlekedjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sirdán elnök következik, parancsoljon. Köszönöm szépen a tanács eredményei elmúlt hétből számos kérdést nyitvalatnak, másrészt viszont számos probléma megoldásához sem járulnak hozzá, sőt éppen ellenkelőzeg a status quo antét még rontották, és ami az Észak-Macedónia albániai csatlakozás körüli vitát illeti itt a tanácsban, gyakorlatilag sikerült Észak-Macedóniában kiold egy válságot előidézni, és a számok, ugye a klímaváltozás esetén egyszerűen senki se tudja itt az állam és kormányok közül, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat, pedig ambiciózusak. De másrészt örülök annak, hogy a frakció politikai értékelését átvette a tanács, és osztja is. Tehát arról van szó, hogy Észak-Szíriában a török bevonulás és a kurdok elűzése nemzetközi jog által nem lefedett, és ezáltal sérti is ezt a jogot, de hogyha a tanács és az Európai Bizottság végül is ugyanúgy elemzik a helyzetet, akkor miért állnak meg itt? Miért nem vállalják át a politikai követeléseinket, és hallottuk ezeket, egy olyan politikai spektrumból is, ahol nem számítottam erre. Mi amellett vagyunk, hogy azonnal állítsuk le a fegyverexportokat Törökországba, és ami még fontosabb, a kurd önkormányzat elismertetését is indítsák el. Ez a gazdasági és politikai nyomás Törökországra nem csak a demokratikus ellenzéket képes megvédeni, hanem a kurdokat is. Ami pedig a Brexitet illeti, a frakcióm az elmúlt években konstruktíven hozzájárult ahhoz, hogy sikerüljön megoldást találni ebben a válságban, továbbra is így fogunk viselkedni. A prioritásunk mindig is az volt, hogy Észak-Írországban a béke folyamatot biztosítsuk, és a szociális jogokat biztosítsuk számos millió ember számára. Most egy új díl született, persze vannak nehézségek még az alsóházban, ez ne, talán nem fog átmenni, de mi arra várunk, hogy egy ratifikált és megtárgyalt szöveget Londonból kapjunk, és amennyiben eljutunk ide, akkor alaposan megvizsgáljuk, a szükséges időt igénybe véve, ezt a frakcióm nevében ígérhetem is, tehát megvizsgáljuk a szöveget, és hogyha nem jön szöveg Londonból, ami szintén előfordulhat a következő napokban, akkor az állam és kormányfák döntését tekintve egy hosszabbításra mellett lennék. Támogassák ezt a hosszabbítást, én is azt mondom. Az a helyzet, hogy a brit nép talán még egyszer dönthet egy kérdésben. Számos problémát megoldottak már így, magától is megoldódik a probléma, és végül pedig minden Tusk úr, minden nemű tartalmi különbségünk ellenére, nézeteltérésünk ellenére minden jót kívánok önnek a jövőjét tekintve. Köszönöm szépen, Gyöngyösi Márton következik, parancsoljon. Thank you, Mr. President. I would just like to... Köszönöm szépen. Röv... A Brexitre szorítkozom a rövid hozzászólásomban itt az elmúlt három évben ezzel foglalkozunk, mióta ismerjük a referendum eredményét. Világosan akarok fogalmazni, az eredményt el kell fogadni, bármilyen szűkön is született ez meg, a Nagy-Britannia kilép az összes következményével együtt ennek a lépésnek. Juncker úrnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem kellene hosszabbítást alkalmazni függetlenül attól, hogy van-e megállapodás, vagy nincs, lépjen ki Nagy-Britannia. Szerintem európai érdeke is, engedjük kilépni nagy-Britanniát. Az a döntés, amit a brit nép meghozott három évvel ezelőtt, eh, nem volt azért akkor a meglepedés. A brit euroszkepticizmus eh, hosszú eh, időkre nyúlik vissza. 8. Henrikre emlékeztetni szeretnék. Azt hiszem, az a politikai gondolkodás Nagy-Britanniában sok mindent elárul erről, és azt gondolom, hogy Európának, az Európai Uniónak látnia kell, hogy milyen kihívásokkal szembesül. Ezért egyértelműen akarok fogalmazni a prioritásokat tekintve is. Európának szembe kell nézni a migrációval, a bérkülönbségekkel, a klímaváltozással, stb. És megoldást is kell kínálni ezekre a kérdésre, és hogyha Európa sikeres akar maradni, akkor meg kell szabadulni az akadályoktól a Brexit utáni időszakban is, és úgy gondolom új tagjelölt országokról is beszélnünk kell, meg kell állapítani, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnünk, vannak a belső, külső szabotörök, akik a folyamatokat le akarják állítani. Tehát, hogyha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy kilépnek, akkor nekünk tovább kell haznunk a saját utunkon. Köszönöm. Hübner asszony, két percre. Tusk, <clears throat> Tusk elnök úr, Juncker eh, elnök úr, kedves Donald, kedves eh, Jean-Claude, köszönjük Európa iránti elkötelezettségüket, és különösen a mai megjegyzéseit. A Brexit-tel kezdem. A ház feladata, hogy értékelje a kilépési megállapodást, és egyetértsen vele. Együtt kell működnünk a komplex folyamatok előre nem látható eredményeivel, a brit parlamenti szavazással, és ha a ratifikációs folyamatot véglegesítik, csak akkor tudunk mi lépni. Egyfajta vu érzés ez. Nem tudjuk, hogy milyen többségek lesznek majd a ház, az alsóház szavazása során, és milyen eredmény lesz. Különösen nehéz megítélni azt, hogy a szavazás eredménye mi lesz a menetrend alapján, vagy időrendben nézve. Ha bizonytalansággal állunk szemben ezen a hosszú úton, akkor csak azt remélhetem, hogy a meghosszabbítás meglegyen, és az átmeneti periódust pedig hatékonyan fel tudjuk használni arra, hogy a jövőbeni szoros partnerünknek a lehető legjobb feltételeket adjunk az, ered, az együttműködéshez. Van der Leyen asszony mondta, hogy a negatív híradás, a mozgásszabadságról való kijelentések, a másodlagos szintű jogszabályokkal kapcsolatos hírek az állampolgárok számára azt jelzik, hogy a jövőben alapvető jogokat nem fognak tiszteletben tartani. Mindenki számára biztosítani kell, hogy ezeket a jogokat a formális ratifikáció formájában is megerősítik a megállapodásban. Köszönöm. Szilva Pereira két percben. The European Council... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Tanács új uh, megállapodást kötött az új uh, Egyesült Királysági kormánya, és ez önmagában jó hír, hiszen az EU nem azért van itt, ez az üzenet, hogy megnehezítse az Egyesült Királyság életét, mert már három különböző miniszterelnökkel, Cameron úrral, May asszonynal és most Boris Johnsonnal folytattak tárgyalásokat erről. A megállapodás pedig lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon történjen meg a Brexit, és ne legyen katasztrofális megállapodás, hiányban szenvedő távozás. Azonban azt is tudjuk, hogy ma az Egyesült Királyság parlamentje semmilyen döntést nem hozott a javasolt megállapodásról. Ezen parlament és frakciónk álláspontja teljesen egyértelmű, semmiféle jóváhagyással nem élhetünk addig, amíg az Egyesült Királyság parlamentje nem hagyta jóvá a megállapodást. Hadd fogalmazzak egyértelműen, mielőtt bármilyen jóváhagyásról szavazhatnánk, legyen az a plenárison a végleges döntés, vagy bármilyen más, az Alkotmányjogi Szakbizottságban. Ez igaz mind a kettőre. És amikor azt mondjuk, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének jóváhagyása, akkor a két házra gondolunk, az alsóházra és a lordok házára. És amikor azt mondjuk, hogy a megállapodást jóvá kell hagyni, akkor úgy gond, arra gondolunk, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének véglegesen kell ratifikálnia minden módosító indítvány figyelembevételével beleértve, amely egy második népszavazásról szól, ahol az emberek véglegesen dönthetnek. Amikor a parlament kész. És hogyha hosszabbítésre van szükség. Ez, ez a parlament már nyilatkozott erről, ez egyértelmű, támogatnák, Támogatjuk a legfontosabb politikai nyilatkozatokat, amelyeket ma itt Tusk elnök úr tett, és a döntésünk soha nem lesz olyan jellegű, hogy megállapodás nélkül távozon az Egyesült Királyság. Ez a parlament és a tanács is ezt támogatja. Köszönöm a figyelmüket. Most két és fél percben Ferhofstadt úr következik, parancsolja. Mindenek előtt Van Orden úrnak mondom, nagy megtiszteltetés, hogy Berka úrral hasonlított össze. Ez jobb, mint hogyha rizmokkal hasonlítanának össze mert azért színesebb egyéniség a Berko Rizmolkornál. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani. Köszönöm szépen az elnök a konferenciájának, hogy visszaigazolták, hogy eh, a hozzájárulási eljárás eh, csak azután kezdődik meg, hogy teljes mértékben ratifikálták eh, Nagy-Britanniában a megállapodást. Nagyon fontos, hogy ez szerepel az állásfoglalásban. Kedves kollégák, meg kell ragadnunk az időt, ki kell használnunk az időt, ami most van, a majd a szavazás és a szavazás között, hogy megoldjuk az utolsó problémákat, amelyek még fennállnak. Itt az EU polgárok jogait illeti, akik az Egyesült Királyságban élnek, és természetesen vannak itt problémák, amelyeket nem sikerült megoldani. Itt vannak a sérülékeny polgárok, akik segítségre szorulnak, százezer emberről van szó, és voltak olyanok, akik nem adták le határidőről a kérelmeket, és a brit kormány azt mondta, hogy meg kiszállíthatjuk őket, de nem, ezt előtte meg kell oldani, tehát itt nem lesz deportáció, ezeket az embereket nem lehet kiutasítani az országból. A harmadik, hogy van különbség a között, hogy letelepedett valaki a settled status és a pre-settled státus között. Miért vannak emberek itt, akik a teljes joggal szerepelnek, és a független pénzügyi megfigyelés kérdése, a, a, a független pénzügyi hatóság mennyire lesz független, ezt néznünk kell, ezt figyelnünk kell, nekünk biztosítanunk kell, hogy ez egy tényleges független hatóság legyen. Tehát mielőtt ö, hozzájárulnánk itt a parlamenten ehhez, úgy gondolom ezeket a problémákat meg kell oldani. Nem akarjuk, hogy az EU polgárok áldozatai legyenek egy újabb vindrás botránynak Nagy-Britanniában. Végül pedig megragadnám az alkalmat, hogy egy néhány pozitív dolgot is mondjak Jean-Claude Junckerről, de nincs itt pillanatnyilag éppen. De külön Donald Tuskról is szeretnék beszélni. Köszönöm az együttműködést, sosem vita során nem, tehát tiszteltük egymást az elmúlt öt év során, és sok sikert kívánok neki az új feladatok megoldásában. Valahol ott, Európa keleti részén, egy nagy országban. Sok sikert kívánok. Donald. Köszönöm szépen, perc, Miss úr. So, thank you, colleagues. Elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák. Én is a Brexit-tel fogom kezdeni, talán nem meglepő. Tusk elnök úrnak Skóciából köszönöm mindazt, amit a hivatali ideje alatt Skóciáért is, Európáért is tett, Nagy-Britániában is érté, értékelik, igaz barátnak tekintik önt az Egyesült Királyságban. Kedves kollégák, amikor utoljára találkoztunk erről, igazából a brit kormányhoz közel áll, állókhoz, szóltam, akik rossz hiszeműek, és úgy gondolták, hogy ez a kormány össze fogja törni mindazt, amit önök jó hiszemben megfogalmaztak. Egyik napról a másikra azonban igen aggasztó változásokat láttunk. A delegációs bizottság az Európai Uniós állampolgárok, önfoglalkoztatottak és vállalkozók letelepedését megtagadta. Ez a népszavazás során azt mondták, hogy ebben semmi fog megváltozni, és már megváltoztatták, mielőtt ratifikáltak volna a szerződést. A nagyon nehéz tárgyalás van az érintettekkel. Nagy-Britannia, az Egyesült Királyságban káosz van. Johnson kormánya egy szálon függ, nem lehet bízni benne, még akkor is, ha jó hiszemben prób- úgy gondoljuk, hogy a megállapodást végre is fogják hajtani. Westminster és skóciai Velsz és Írország közös minisztere és a Velszi parlament is egyet kell, hogy értsen ezzel. Mi nem tettük ezt meg. Lássunk lássunk világosan, nincs lehetséges módja annak, hogy a Westminster megfelelően tudja ratifikálni e héten ezt a megállapodást. Ne adjuk ennek a parlamentnek vagy a tanácsnak a hitelességét ahhoz, hogy ezt a ezt az összecsapott helyzetet támogatjuk a bővítés, a tovább a, a halasztást a miniszterelnök kérte, de a hogyha kérte, akkor adják meg, adja most, adja meg egy évre, vagy még hosszabb időre. Johnson úr és a, a barátai időt pazarolnak, mi pedig nem, nekünk a megoldásra kell az időt felhasználnunk, és erre jut így több időnk. Köszönöm és attól tartok, hogy több időt használtál, mint amennyi volt. Igazából türelmes voltam, mert van egyelőre időnk, de kérem, hogy az elejére rakják a fő üzeneteket. Majd a következő. Elnök úr, biztos úr, Tusk elnök úr, egy olyan szavakaszba értünk, ami nem akar véget érni. A britek többségben a kilépés mellett voltak. A, a referendum többséget kapott egyértelmű döntés, de a mai napig nincs eredmény, nincs kilépés ki merné azt, hogy elmondja az embereknek, hogy a, a kilépési szerződés ratifikációs folyamatát hogyan gátolják. Nagyon sikeresen sikeresek voltak abban, hogy a lehető leg legkevésbé vonzóbbá és legkevésbé valószerűvé tegyék a kilépést. Most azonban az Európai Parlamentben is próbálják a ratifikációt az Európai Unió és az Alsóház segítségével. Az Alsóház egyre inkább halogatni akarja a kilépést, vicc, egyszerűen egy színjáték. Ezt a szomorú színjátékot úgy nézem, hogy egyik szemem sír, másik nevet sír, mert történelmi tanúim vagyunk annak, hogy a demokratikai, demokratikus folyamatokat pervertálják, és nevetve, mert tudom, hogy a Brexit párt nagyra értékelt támogatói itt vannak, és kollektív, kollektivista idegeire fognak menni további követelésekkel. Ennek örülök. Köszönöm. Molten úr, elfogad egy kék kártyát? No, no, no. It wasn't a blue card. Nem volt kék kártya ezek szerint. Visszavonom, visszavonom, bocsánat. Nem, nem akar kérdést feltenni? Jó, akkor pedig tovább lépünk Epping úrra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Tanács nem tudott megállapodni Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásaitól, hogy, hogy miért Franciaországnak köszönhetjük, ők nem akarják az Európai Unió kiterjesztését. Azon kívül az az ötlet, hogy menjenek ki a britek és jöjjön be a Balkán, nem igazán jó tranzakció, és egyáltalán nem jó Albániával, amely a korrupciónak a fellegváron, nagyjából mint Kolumbia, Észak-Macedónia pedig mint Panama. Nézzük Romániát 2007-ben milyen volt volt. Mindenki úgy gondolta, hogy Románia készen áll a belépésre, mégis a korrupció nagy probléma volt. A pénz Romániába áramlott, és a korrupció még rosszabb lett. Egyik politikai válság a másik után Törökország, teljesen messze van 2004 óta az Európai Bizottság Törökországgal egy szörnyet nevelt ki, Erdogánnak hívják. Macedónia, Észak-Macedónia belépését Franciaország meggátolta. La France merci, csak ennyit tudok mondani. For one minute, Ms. Anderson. Anderson asszony következik egy percben, parancsoljon. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Úgyhogy reméljük, hogy sikerült megharcanulnunk ezt a harcot, de nincs megállapodás, hanem nagy a kavarodás. És hogyha ez tovább folytatódik, és végül is vétóval végződik, akkor soha, de soha nem lesz újra megfelelő parlament. Ez a lehető legrosszabb a Brexit számára, ami Írország határait illeti, a vámokat, és lesz egy közös ö, rendszer, ö, ez fontos. A tehenek és a bárányok megfelelő normákat kapnak az EU részéről, de az emberek nem. Mi a helyzet a munkavállalók, a fogyasztók jóvai, jogaival? Nincs egyenlőség. Lehet, hogy itt leszünk még, de csak félig meddig. Én egységet szeretnék, hiszen ebben állapodtunk meg, akik az EU-ban vannak. Ennek a háznak ezt el kell ismernie, elő kell segítenie ezt, terveznie kell, fel kell készülni az ír egységre, és nem csak áll, aludni itt. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Harris asszony következik, parancsoljon. Kérjük a mikrofont. It's straight in front of you the button. Igen, meg kell csak nyomni a gombot itt ön előtt. Az én parlamentem képviselői egy olyan megállapodást állítanak le, amelyet az emberek mandátumként kezeltek. A parlamentnek nincs demokratikus mandátuma a második népszavazásra, vagy a Brexit eltörlésére. Ennek ellenére ezúton járnak. Az ellenőrzést ellopták az én ö, állampolgártársaimtól, de nem adjuk fel. Ennek ellenére a britek többsége nem akar változtatni a Brexit eredményen. Úgyhogy én ö, ünnepelni szeretném a több millió szavazót, akik 2016-ban még hittek ebben, és még mindig bátrak ahhoz, hogy nem adják fel. Ők a legjobbak a britek közül, hiszen kitartóak ö, szemben ö, az ellenállással. lehet, hogy a tárgyalások során a szellemünket befolyásolták, de én hiszek bennük továbbra is. Meg fogják hallani a hangjukat. Can I... Sorry. Elnézést. Harris asszony, Harris asszony, Harris asszony. Megpróbálok önhöz beszélni Grappini asszonytól elfogad egy kék kártyát? Persze, mindig örömmel. Parancsoljon. doamna președintă stimată colegă în. nagyon köszönöm tisztelt elnök asszony kedves kolléganő! hozzászólásában olyan információt alkalmazott, amelynek értelmében azt mondta, hogy Nagy-Britanniában az állampolgárok többsége nem akar változtatni a népszavazás eredményén. Honnan veszi ezt? Mert mi másfajta információval rendelkezünk, ellenkezőleg, hogy a többség tiltakozik, változtatni akar. Honnan származik ez a információforrás? Köszönöm. A múlt héten született ez a döntés, 54 százalék, 7 millióan, ez mindig tovább, továbbra is többséget jelent. Köszönöm. So, again. Tehát